Honored guests. Kedves, tisztelt vendégek, képviselők, kedves barátaim! Vannak olyan napok, amikor különös büszkeség tölt el, hogy az Európai Parlament soriban ülhetek elnökként. Ez egy ilyen nap. Ma fejezzük ki tiszteletünket a 2009-es Szárov díjazottak előtt, ez a díj a szabadság és a véleménynyilvánítás díja. Úgy döntöttünk, hogy Szerbia Kovájev, Olegolov és Ludmila Alexajava kapják a díjat a Memorial nevű szervezet nevében, és minden olyan oroszországi szervezet képviselőiként, amelyek az emberi jogokért küzdenek. And I am proud. Büszke vagyok, hogy ezt a döntést egyöntetően, egyhangúan hoztuk meg. Ezzel a díjjal mi az Európai Parlament képviselői tiszteletünket fejezzük ki eh, azok előtt, akik mind a mai napig küzdenek az emberi jogokért, de tiszteletünket fejezzük ki azok előtt is, akik ebben a küzdelemben életüket vesztették. Natalia Estemirova közöttünk kellett volna, hogy legyen ma akárcsak Anna Politkovskaja. Gyilkosaik még mindig nem kerültek bíróság elé. Uh, ladies and gentlemen, we... Hölgyeim és uraim, mi itt Európában tudjuk, hogy mit jelent a szabadság, mi és mi a szabadság ára. December 16-án, pontosan 28 évvel ezelőtt sztrájkolókat ölt, gyilkoltak meg egy szénbányában, mert a szolidaritásért küzdöttek, a rendőrség embereket ölt meg, sztrájk közben az emberi méltóságért küzdöttek ezek az emberek. 12 évvel ezelőtt Romániában forradalom kezdődött, amely több mint ezer ember halálához vezetett, mert a szabadságukért küzdöttek. Ez olyan országokban történt, ezek az események olyan országokban történnek, amelyek már az Európai Unió tagjai. Ezek az országok ma együtt élnek velünk. Itt az Európai Parlamentben soha nem fogjuk elfelejteni a múltat, az a kötelességünk, hogy azokat az érdekeket eh, erősítsük és eh, őrezzük meg, amelyek mindannyiunknak olyan fontosak. Ma Európában a gondolat a szabadsága, az önkifejezés szabadsága mindannyiunk számára élvezhető az ő áldozatuk miatt. Kedves kollégáim, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Arab díjat átadhatom a Memorial szervezet képviselőjének. Ugyanakkor keserűség tölt meg, tölt el, eh, amiatt, hogy Európában ilyen díjat eh, kell egyáltalán kiadnunk, hogy egyáltalán még ma is fontos az emberi jogok eh, támogatás erősítése. Nem tudom, hogy Szakarov a, né- a díj névadója büszke lenne arra, hogy a mai Oroszországban még mindig szükség van olyan szervezetekre, mint a Memorial. Szaharov látta a kelet-európai térség átalakulásának kezdetét, látta a berlini fal lebomlását, és ezekért a változásokért küzdött, és reméljük, hogy az Orosz Föderáció aktivistái is azt a szabadságot fogják megtapasztalni még életük során, amelyet az Európai Unióban már élvezhetünk. Ezt kívánjuk az Orosz Föderáció valamennyi polgárának. Mi eurodeputowani, przyznajemy co roku nagrodę. Mi, az Európai Parlament képviselői, minden évben odaítéljük ezt a díjat, mert szeretnénk mindenkit arra emlékeztetni, hogy minden ebbet megillet a gondolatszabadság joga mert ahogy Szahara mondta, a gondolkodás szabadsága az egyetlen garanciája annak, hogy eh, meg tudjuk eh, védeni magunkat a mérgező mítoszokkal szemben, azokkal a mítoszokkal szemben, amelyek véres diktatúrákhoz vezethetnek. Ezért az Európai Parlament mindig is védeni fogja a gondolat szabadságát Európán kívül is. Ma a 27 tagállam képviselői a Szaharab díjat átadják a díjazottnak, és ezzel támogatjuk mindazokat, akik az alapvető értékekért küzdenek világszerte. Az Európai Uniónak hatalmas missziója, küldetése van e tekintetben. Szeretnénk küzdeni a gondolkozás, a gondolat, a szabadságért, a szólásszabadságért világszerte. És elvárásunk, hogy Oroszország is társunk legyen, partnerünk legyen ebben a küzdelemben. Szeretném Kovályov urat megkérni, hogy eh, tartsa meg felszólalását. Pezsolista. Дамы и господа, позвольте мне... От... Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a memoriál nevében megköszönjem azt, hogy az Európai Parlament bennünket tüntetett ki a Szaharov díjjal. A memoriálnál úgy látjuk, hogy ez a díj nem csak nekünk tartozik, nem csak a miénk, hanem más szervezeteké. Minden oroszországi emberi jogi aktivistát, minden olyan szimpatizánst, akit érdekel az emberi jogok, ezeket is kitüntették ezzel a díjjal most. Az általános emberi jogokért eh, kezdtünk el munkálkodni korábban a Szovjetunióban, most már az orosz, eh, Oroszországban soha nem volt ez könnyű, ez eh, a harc, az akt néhány aktivista sajnos életével fizetett ezért. Úgy gondolom, hogy ez a díj főként azoké, akik életükért fizettek, életükkel fizettek ezért a harcért. Gondolunk itt Natália Esztemirovára, akit Csecsenföldön gyilkoltak meg, de vannak más nevek, Stanislav Makalov, ügyvéd, eh, Politovskaya, újságíró Nikol Gedenko, akit eh, Szentpéterváron gyilkoltak meg, és sokan mások még. A listát sajnálatos módon hosszú ideig lehetne még folytatni. Kérem, hogy egy perces néma csenddel adózzunk emléküknek. Спасибо. Köszönöm szépen, mindannyian életüket adták azért, hogy Oroszország valóban demokratikus ország lehessen. Egy olyan ország, ahol a társadalmi és politikai élet a, a szabadság betartásán alapul. Európáért is adták életüket, hiszen Oroszország nélkül Európa nem lenne teljes. Amikor európai kultúráról, értékekről beszélek, akkor nem földrajzi értelemben beszélek ezekről az értékekről. Meg vagyok arról győződve, hogy a szabadság, illetve a jogok figyelembe vétele az megfelel az egyetemes értékeknek, amely ugyancsak érvényes Kínában vagy Afrikában is. A mai ünnepség szimbolikus jellegű, és ez pontosan egy olyan napon ö, történik, ö, amely, amikor a díj névadójának is évfordulója van, Szaharov, aki 20 évvel ezelőtt halt, mert nem csak emberi jogi aktivista volt a Szovjetunióban, hanem kiemelkedő gondolkodó volt, két tézist védett. Az első tézis az volt, hogy meg kell szüntetni a politikai ellentéteket, az ellenségeskedést, mert csak így lehet előre haladni, csak így lehet az előttünk álló kihívásokat megoldani, és így lehet a békét a bolygónkon biztosítani. A második tézis azt mondta ki, hogy az egyetlen megbízható pillére annak, hogy meg tudjuk szüntetni a politikai ellentéteket, eh, az az, hogyha az eh, emberi jogokkal foglalkozunk, és főként, hogyha a gondolkodás szabadságát védelmezzük. Az, hogy az Európai Parlament még Szaharov életében létrehozta ezt a díjat, az eh, tulajdonképpen a legjobban megfelelt Szaharov elgondolásainak. Az elmúlt időszakban gyakran került sor konfrontációra Európa és Oroszország között. Divatossá vált Oroszországban az, hogy egy különös spiritualitásról, orosz spiritualitásról beszélnek, az orosz értékekről. Az euróatlanti időszakban területen gyakran lehet azt hallani, hogy Oroszország felesleges, és zavaró tényező. És gyakran hallhatjuk azt, mit, mit tudunk erre mondani. Oroszországnak megvannak a saját útjai arra, hogy kiépítse társadalmát. A világ egyetlen országa, sem tudja úgy képíteni saját életét, hogy azt másoktól vegye át. Az európai, illetve orosz kapcsolatok nem attól függenek, hogy kitől mit veszünk át. Másképp is fel lehet tenni a kérdést. Oroszország hogyan járult hozzá a teljes európai kultúrához, és itt szeretnék arra emlékeztetni, hogy Oroszország mit is tett a szellemi, szociálpolitikai előrelépés tekintetében. Szeretnék emlékeztetni az orosz, illetve szovjet emberi jogi mozgalmak kulcs szerepére. Andrei az emberi jogok újragondolását érte el, és ezt már 68-ban megkezdte. A gyakorlatban a gondolatainak megvalósítása eh, ahhoz eh, vezetett, hogy létrehozták a moszkvai Helsinki csoportot, amelyet ma Ludmilla Alexejeva képvisel. Ez a, ez a szervezet a 70-es években azt követelte, hogy az emberi jogi nyilatkozat ne csak nyilatkozat maradjon. A szovjet másképp gondolkodóknak sikerült az, hogy a nemzetközi közvéleményt mobilizálják, és így a nyugati elit is a hagyományos pragmatizmustól is eltávolodott, és új ötleteket vetett fel. Foglalkoztak például a humanitárius beavatkozás doktrinájával is. Az elmúlt húsz év alatt sok minden történt, de még mindig nagyon sok a teendő. Azt is láthatjuk, hogy a 70-es években a szovjet emberjogi aktivisták sokat tettek, és pontosan ezért nem lehet Oroszországot törölni az európai országok listájáról. Nem lehet tehát Oroszországot feleslegesnek tekinteni. Miért van az, hogy ennyire erős lett az emberi jogi mozgalom az Oroszországban. Egyfajta új politikai filozófia alakult ki Szaharov nyomán. Úgy gondolom, hogy ha ezt a kérdést meg akarjuk válaszolni, akkor látnunk kell Oroszország, a Szovjetunió történetét, amely nagyon véres volt. A második világháború ahhoz vezetett, hogy Európa átalakult, ez a logikus változás volt. Ugyanígy a változás kényszerűsége kialakult a Szovjetunió utáni időszakban. Van két alapvető eleme annak, hogy a 60-as években az orosz polgári tudat kialakult. Az emberi jogi mozgalom célja az volt, hogy le lehessen küzdeni a sztálinizmust minden tekintetben. Ezen mozgalom első röpiratában azt olvashattuk, hogy a múltban az állam jogtalansága több ezer ember életébe került, és a múlt véressége továbbra is figyelmeztet bennünket ma. És ezt a fajta gondolatot próbálják örökségként átvenni. Úgy tűnik, hogy a Szaharov, di, Szaharov jelentőség azzal függ össze, hogy ezeket a különleges ügyeket felismerte. Úgy tűnik számomra, hogy ma is 20 évvel Szaharov halála után a szovjet parlament képviselői ezt érezték. Meg kell érteni azt is, hogy milyen speciális aspektusai vannak ennek. Emlékszünk az állásfoglalásra az Európai Parlament részéről, az európai ö, ö, lelkiismeretről. Újraegyesült Európa. Ez azt mutatja, hogy Európa megérti ö, mindezt. A Memorial nevében szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért. Ennek köszönhetően a jelenlegi politikai helyzetben ö, Oroszország ö, saját magát is képviselteti, saját ö, parlamentjében, ahol nagyon sokat szenvedtek az emberek a kommunista diktatúrától az állásfoglalások támogatása helyett teljesen orosz ellenesnek nyilvánította őket. Ez azt mutatja, hogy még ma is a sztalinizmus Oroszország számára nem csak egy 20. századi történelmi epizód. A kommunizmus, a totalitarizmus legfőbb jellemzője az, hogy hogyan áll az emberekhez. Az állampolitika céljai nem vették figyelembe az állampolgárok érdekeit. És a jelenlegi demokráciát utánzó kormány pontosan ezt utánozza ma Oroszországban a parlamenti választások, a különböző hatalmi körök elosztása, és nagyon sok minden más is ezt mutatja. Az úgynevezett szocialista demokrácia már Sztálin alatt is létezett. Ma azonban sztereotípiákról beszélhetünk, amelyek megmaradtak a sztálini időkből. Másrészt azonban az elmúlt tíz év során több mint 3000 ember tűnt el a Csecsen köztársaságban. Megölték őket, és senki sem tudja, hova temették el őket. Nyilván ezt a szövetségi hatóságok követték el ezeket a bűncselekményeket. Hány ö, orosz ö, biztonsági ö, tisztet büntettek meg ezekért a bűncs, büntettekért? Natalia Estemirova, Anna Politovskaya, Markelo, hol vannak? Meggyilkolták őket. Láthatjuk, hogy Kínában is rendszeres az erőszak. Átnyúlik ez a határokon is, és valószínűleg az egész országban elterjed. De az emberek nem akarnak visszatérni a múltba. És ez az alapja reményünknek. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Oroszországot senki sem fordíthatja vissza a szabadság és a demokrácia útjára, csak saját maga az emberek, akik ott élnek, és az ottani intézmények biztosíthatják mindezt csupán. Bár a felületes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy nincsenek elegend a haladó erők képviselői között. Pedig nagyon sok a szövetségesünk. De mit várunk az európaiaktól? Andrei Szaharov több mint húsz évvel ezelőtt fogalmazta meg mindezt. Hazámnak segítségre és nyomásra van szüksége. Az egységes Európának van meg az a lehetősége, hogy erőteljes, de ugyanakkor barátságos politikát folytasson, Csak két e, példát szeretnék említeni önöknek. Először is az Európai Emberjogi Bíróság munkája, amely az orosz állampolgárok panaszaival foglalkozik. Az a tény, hogy az Európai Bírósághoz fordulhatunk. Arra ösztön, kell, hogy ösztönözze az orosz bíróságokat, hogy függetlenek legyenek. Az Európai Bíróság ítéleteit mindenképpen tiszteletbe kellene tartani, már ez maga segítené az emberjogi harcot. A közelmúltban több mint száz ilyen ítélet született, és mi történik? Semmi. Az Európai Bíróság jóvátételt ítélt meg, de nem hajlandó Oroszországban a nyomozást lefolytatni és megbüntetni a bűnösöket. Bár a Strasbourg ítéletben felsoroltak nem kerültek bíróság elé, sőt, el, előléptették őket. Mi tehetünk még? Strasbourgban csak uh, egyszerűen tehetetlenül uh, uh, állnak a kérdéshez, mit tehetnénk? A második példa az orosz-EU kapcsolatokra vonatkozik. Ma a kapcsolatok gyakorlatilag abból állnak, hogy az Európai Unió konzultációt folytat Oroszországgal fél évente ebben a témában. Nem a legmagasabb szintű tisztviselők néhány órán keresztül zárt ajtók mögött tárgyalnak. Európa fölteszi a kérdést Csecsenföldről, Oroszország, Észtországról, Litvániáról, és aztán mindenki megy a maga útján az elkövetkezendő fél év során. Mind Oroszország, mind pedig a nemzetközi szervezetek ilyen ö, eseményeket szerveznek, és aztán jelentéseket készítenek. Itt azonban szomorúan megállapítják, hogy mit tehetünk. Úgyhogy mit kellene Európának tenni Oroszországgal szemben? Szerintünk egyszerű kell, hogy legyen a válasz. Fel kell lépniük Oroszországgal szemben úgy, mint ahogy bármilyen más ország. Az Európai Unió bizonyos kötelezettségeket vállalt, és ezeknek eleget kell tennie. Európa ritkán fogalmaz meg ilyen jellegű ajánlásokat demokrácia és a szabadság témájában Oroszországgal szemben. Ott vannak például az olaj és a gázzal kapcsolatos kérdések. Nem szabad csendben maradni, hanem mindig és mindig ismételni ezeket az elvárásokat egészen addig, amíg Oroszország nem teljesíti kötelességeit. Persze garancia nincs, de reménykednünk kell, hogy egyszer csak elérjük ezeket a célokat. Ha viszont nem emlékeztetünk erre, az orosz hatóságok úgy értelmezik mindezt, hogy végül is nem akarunk ilyen kérdésekkel foglalkozni. Európának sem jó ez, akárcsak Oroszországnak. Ugyanis az európai intézményeknek is ki kell tartaniuk az európai értékek mellett. Ma a gondolkodás szabadságáért kapjuk ezt a díjat. Az ember eltöpreng azon, hogy vajon hogyan lehet az, hogy az ember nem gondolkodhat szabadon? Hogyan lehet korlátozni az emberek gondolatait? De előfordul, hogy az emberek úgy kezdenek el gondolkodni, hogy azt elvárják tőlük, mert félnek. George Orwell az 1984 című regényében ezt nagyon jól leírta. Megismétlődnek ezek a dolgok Csecsenföldön is. Ez a félelem terjedhet egész Oroszországban. Mivel lehet szembenéz, szembe állni a félelemmel, egész egyszerűen csak a gondolat szabadságával. Szaharov úr rendelkezett ezzel, mégpedig rendkívüli módon szembenézett a félelemmel, és mások félelméveivel is. Hiszen ez az alapja annak, hogy az ember gondolata szabad legyen. Büszkén vesszük át tehát a gondolat szabadságáért ma ezt a díjat. Köszönöm szépen!